Óriási a feladat, ezt ne felejtsük el. Az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerep fog jutni a jövőben is ebben a folyamatban. Köszönjük szépen! Egy állásfoglalási indítvány függ össze ezzel a vitával. Holnap 11.30-kor fogunk róla szavazni, és ezt a témát most akkor ezzel lezárom. Rövid közleményem van a szervezett bűnözéssel kapcsolatos és pénzmosással kapcsolatos speciális bizottság felállításáról. Az ezzel kapcsolatos módosítók benyújtási határideje holnap csütörtök 9 óra, és 11.30-kor szavazunk róla. Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra, a tanács és bizottság